készen állnak a szavazáshoz? A napi rend értelmében az egyszerűsített eljárás alapján szavazunk Rajl úr jelentéséről, amelynek tárgya a megújuló ügynökség alapokmánya. Szavazásra bocsátom ezt a jelentést. Név szerint szavazunk. Avete votato tutti? Ha mindenki szavazott. C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Úgy tűnik, hogy egyesek azt mondják, hogy igen, mások azt mondják, hogy még nem szavaztak. Gondoljunk persze azokra is, akik még nem érkeztek a terembe. Adesso credo che abbiate votato tutti. Rendben, akkor azt hiszem, hogy most már mindenki szavazott. Rendben. Akkor a szavazást lezárom. Votanti in totale 478 favor. 478 leadott szavazatból 453-an mellette, 13-an ellene, 12 tartózkodás, úgyhogy jóvá hagytuk ezt a jelentést. Cassini úr két szót parancsoljon. Non ho fatto a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Grazie. Segnaliamo immediatamente. Igen, én igennel akartam szavazni, csak nem volt időm arra, hogy a kártyát is használjam. Elnök, figyelembe vesszük, rendben. Figyelembe vesszük akkor Cassini úr szavazatát, ő is igennel szavazott. Most pedig áttérjünk az egyszerűsített eljárás értelmében De Castro úr jelentésére. Ennek tárgya a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályok. Ezt a jelentést is szavazásra bocsátom, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom akkor a szavazást. 543 leadott szavazatból 542 igen és egy nem szavazat az eredmény senki sem tartózkodott, úgyhogy ez egy kitűnő többség de Castro úr számára. Bulgár kivétellel, ugye Bulgária is egy demokratikus állam, mondja az elnök, Most pedig az egyszerűsített eljárás értelmében áttérünk egy további De Castro jelentésre. Ennek a tárgya laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok átruházása. Szavazásra bocsátjuk tehát ezt a jelentést név szerint. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 577 leadott szavazatból 534 igen, 29 nem szavazat és 14 tartózkodás. Ezt tehát jóvá hagytuk. Jóvá hagytuk ezt a jelentést, most pedig következik Hübner asszony jelentése, ismételten az egyszerűsített eljárás értelmében. Ez a jövedéki adó mérték csökkentése Madeirán és az Azori szigeteken. A jelentés tárgya, most pedig Név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 604 leadott szavazatból 579 igen, 13 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett jóvá hagytuk tehát ezt a jelentést. Martin úr szót, parancsoljon! Zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine nicht. Ich wollte nem működik a szavazógépem, igennel szavaztam volna. Ah, sí, sí. Rendiamo a... Rendben. Rendben, ezt figyelembe vesszük. Most pedig a Geringer jelentés következik. Folytatjuk az egyszerűsített eljárás értelmében. Itt a vadon élő madarok védelme a jelentés témája. Átérünk most akkor a szavazásra, elkezdjük név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 619 leadott szavazatból 592 igen, 4 nem szavazat és 23 tartózkodás. Geringer asszony jelentését ezennel jóvá hagytuk. Második jelentés szintén Geringer asszonyi. Továbbra is az egyszerűsített eljárás értelmében szavazunk. Itt most a gázüzemű berendezésekről van szó. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 638 leadott szavazatból 618-an mellette, 11-en ellene szavaztak, és 9 tartózkodás. Az eredmény, jóvá hagyjuk tehát ezt a jelentést is Geringer asszonytól. A harmadik jelentés Geringer asszonytól az audiovizuális média, média szolgáltatások nyújtásáról szól. Továbbra is az egyszerűsített eljárásról van szó. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 641 leadott szavazatból 620 mellette szavaztak, 13-an ellene, és 8-an tartózkodtak. Jóvá hagytuk tehát ezt a jelentést is. A negyedik jelentés Geringer asszonytól a munkavállalók védelme az azbesztel kapcsolatos kockázatok védelméről szól ez a jelentés. Egyszerűsített eljárásról van ismét szó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 654 leadott szavazatból 643-an szavaztak mellette, senki sem szavazott ellene, és 11 tartózkodás. Gratulálok Geringer asszonynak. Negyedik alkalommal az ötödik jelentés Geringer asszonytól az egyszerűsített eljárás értelmében. A harmadik országokból behozott állatok állategészségügyi ellenőrzéséről van szó. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 657 leadott szavazás, szavazatból 644 szavazat mellette, 11 ellene és két tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most pedig a hatodik jelentés Geringer asszony részéről. Ennek tárgya a mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat. Egyszerűsített eljárással szavazunk ismét, név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom, az eredmény pedig 632 szavazat mellette, 17 szavazat ellene és 8 tartózkodás. Ezt a jelentést is elfogadtuk tehát, és most a hetedik Geringer jelentés következik. Ennek témája pedig a baromfi és keltető tojás közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételekről szól. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. 662 leadott szavazatból 641 szavazat mellette, 15 ellene és 6 tartózkodás. Jóvá hagytuk ezt a jelentést. A nyolcadik jelentés Geringer asszonytól a szarvasmarha félék fajta tiszta tenyészállatairól szól. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom. 655 leadott szavazatból 633 mellette, 13 ellene és 9 tartózkodás. Kitűnő, Geringer asszony. 9 jelentést sikerült elfogadnunk, azt hiszem, hogy megérdemli, hogy megtapsoljuk. Ez szinte egy rekordnak minősíthető, most pedig áttérünk Buzutil úr jelentéseire. Sull'accordo di esenzione dal... A jelentés témája az EK és Mauritius közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről név szerint szavazunk. A szavazást lezárom. ...662 szavazatból 602, mellette 32, ellene 28 tartózkodás. Következő puszutili jelentés. Az EK és a Szesel köztársaság közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vizumok alóli mentességről. Megnyitom a szavazást, négy szerint szavazunk. Lezárom. 667 leadott szavazatból 610 mellette, 28 ellene, 29 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést harmadik buszotili jelentés, az EK és Barbados közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról, mentességről. Név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom és le is zárom. 663 leadott szavazatból 604 mellette, 29 ellene és 30 tartózkodás a jelentést elfogadtuk. Negyedik buszúti jelentés az LK és Szent Kitts és Nevis közötti megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességről. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. ...664 leadott szavazatból 603 mellette, 28 a 33 tartózkodás. Buszutil úr jelentését ezzel elfogadtuk. Ötödik Buszutil jelentés az LK, e valamint Antigua és Barbuda közötti megállapodás a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességről. A népszerinti szavazást megnyitom. Barbuda nem, nem Barbados. A szavazást lezárom. 672 leadott szavazatból 612 mellene, mellette, 29 ellene, 31 tartózkodás. Elfogadtuk a jelentést. Hatodik buszutil jelentés. Az EK és a Bahamai Közösség közötti megállapodás a távú tartózkodásra jogosító vízumok mentességről. Név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. 672 leadott szavazatból 608 mellette, 31 ellene, 33 tartózkodás, elfogadtuk a jelentést. Gratulálok Buszutil úrnak. Mind a hat jelentését elfogadtuk. A napi rend értelmében Jutta Haug jelentése következik, a 9 per 2009-es számú költségvetés módosítási tervezet, Olaszországi Földrengés harmadik szakasz bizottság szavazunk. Minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. 673 leadott szavazatból 654 mellette, 4 ellene, 15 tartózkodás. A jelentést elfogadtuk. Köszönjük Haugasszonynak. Köszönöm Olaszország nevében is. Következő jelentés az, egyszerűsítő, az egyszerű eljárás értelmében Reimer Böge jelentése, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása, Németország távközlési ágazat. Népszerinti szavazás következik, minősített többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 677 leadott szavazatból, 598 mellette, 49 ellene, 30 tartózkodás. Gratulálunk Bőge úrnak. Elfogadtuk a jelentést. Boldis asszony jelentése következik. Marek Szívijecs mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Szavazunk név szerint. Tessék! A szavazást lezárom. 671 leadott szavazatból 639 igen, 17 nem, 15 tartózkodás, a jelentést elfogadtuk. Carlos Coelho jelentése következik. A Schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus. Nincs módosító indítvány, szavazunk tehát, megnyitom a szavazást. Nincs módosító indítvány, a tervezethez, a szavazást tehát megnyitom, most pedig lezárom. Ah. Oké, okay. allora, allora, allora. E, e, in votazione la proposta di... Nos. Szavazunk tehát Coelho úr jelentéséről. Nincs módosító indítvány, megnyitom a szavazást. nem kértek név szerinti szavazást. Nincs tehát név szerinti szavazás. Kézzel, kézfeltartással szavazhatunk. Különböző szavazási módok vannak Speróniul, akár kézfeltartással is szavazhatunk. Tessék, szavazzanak! Ki támogatja? Megnyitom tehát a szavazást. Ki ellenzi a javaslatot? Na hát mégsem olyan nehéz ez. Elutasítottuk ezt a jelentést. A bizottságé szó. Vole la Commissione mantenere la sua proposta? amennyiben a bizottság szeretné a javaslatát továbbra is fenntartani. Tehát biztos úr, a szó. Ahogy kívánja elnök úr. Tegnap Barró biztos társam hangsúlyozta, hogy ez a döntés az értékelési mechanizmus, hatékonyabbá tenni a tagállamokban Schengeni vívmányok alkalmazásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság meg van győződve arról, hogy a Schengeni értékelésben a parlament részt kell, hogy tudjon venni. Jelen pillanatban és ez nem a helyzet. Az állampolgároknak pedig joga van tudniuk az értékelés eredményéről. Mindazonáltal egészen eddig a dö kodecíziós eljárás nem volt ezen a területen, tehát a parlament nem vehetett részt ebben a folyamatban a jelenlegi szerződések hatája értelmében. Azonban, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép, ezt a területet ismét megnyitjuk, és az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a javasolt mechanizmusnak mi lehetne a legmegfelelőbb jogi alapja, és hogyan tudjuk a lehető legszélesebb körű hatáskört biztosítani az Európai Parlamentnek. Tehát ezt a dossziét ismét elő fogjuk venni az új szerződés nyomán, és megvizsgáljuk. Elnök, az Európai Bizottság tehát azt mondta, hogy fenntartja ezt a javaslatot, a javaslatot automatikusan a LIBE, azaz állampolgári jogi Szakbizottságnak utaljuk tovább. Coelho úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak, azért, mert tisztázó szavakat szólt, de a vitákkal kapcsolatban az Európai Parlament jogi szolgálata felismerte azt, hogy a jogi alap legitimitása a a, az Európai Bizottság javaslata értelmében elfogadható, azonban az Európai Bizottság ugyanezt a kezdeményezést más alapon, más jogi alapon is elfogadhatta volna, ami együtt döntési eljárást tesz lehetővé a parlament számára. Azt javaslom, hogy ezt a kezdeményezést utaljuk vissza az Állampolgári Jogi Szakbizottságnak, hogy utána az Európai Bizottság is újra gondolhassa, az alatt az idő alatt, amit az 55-ös számú szabály az eljárási szabályzatunkban számára biztosít. És akkor a gondolkozás után a kodecízió tiszteletben tartásával ismét a parlament elé járulhat az Európai Bizottság a javaslatával, hogy a Schengeni ügyekben hallathassuk a hangunkat, mégpedig olyan alapon, ami megillet minket. Elnök, köszönöm szépen, Koeljo úr. Az ön kívánságával kapcsolatban most nincs szükség szavazásra, hiszen ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy fenntartja javaslatát, ezért automatikusan visszakerül a szakbizottsághoz az ügy, ahogy azt ön is szerette volna. Most akkor a következő Coelho jelentésre lépünk tovább. A Schengeni vívmányok alkalmazásával kapcsolatos ellenőrző értékelési mechanizmus – amivel a Schengeni elért eredményeinket, jogszabályainkat tudjuk ellenőrizni. Ez egy rendelet tervezet, nem érkezett hozzá módosítási indítvány. Ezért szavazásra is bocsátom. Nincs szükség név szerinti szavazásra. Úgyhogy kérem, kézfelemeléssel jelezi, ki támogatja. Ki szavaz ellene, tartózkodás van-e? De hát igazából nem is számít, Elutasítottuk ezt a jelentést, a bizottsági a szó. Köszönöm, elnök úr. Ugyan az a helyzet, mint az előző esetben, ezért az Európai Bizottság álláspontja is az előző álláspontot tökéletesen megegyezik. Elnök. Nagyszerű. Akkor a második jelentés szintén visszakerül a szakbizottsághoz, hiszen az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kitart javaslata mellett. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült a szavazás végére érnünk. Nagyon szépen köszönöm az támogatásukat, jelenlétüket. A szavazat magyarázásokkal, magyarázatokkal folytatjuk. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil.